A frakciókkal egyetértésben a háznak azt javaslom, módosítsuk a holnapi csütörtöki napi rendet. Mégpedig rendkívüli meghallgatás az indonéziai halálbüntetésekkel kapcsolatban állásfoglalás nélkül. Holnap délután a napirend első pontjaként szeretnénk megtárgyalni. Ezt követően a frakciók felszólalóit hallgatjuk meg. A szavazás a sürgősségi rendelkezésekről 16 óra 30-kor kerül sor, kifogás látom nincs, ezzel a napi rendet ebben a formában módosítva elfogadtuk.